ezeket, és a jegyzőkönyvben közé tesszük őket. Szerdán pedig a tanács elnökével három jogi aktust fogok aláírni, és ezeket is közé tesszük az ülés jegyzőkönyvében. Az Alkotmányos Ügyek Bizottsága pedig azt javasolta,